I think we can start. Kezdhetjük. Ja, liebe Kolleginnen kedves kolléganők és kollégák! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném megnyitni a mai ülést, és szeretném önöknek Márek Kolovszjevszkit bemutatni, aki a titkárság új tagja, ott látjuk, üdvözöljük, és meg vagyunk győződve róla, hogy nagyon jó lesz az együttműködés. az ideiglenes rendet. elfogadhatjuk, hogyha nincsen senkinek sem kifogás ellene. Nincs kifogás. Hogyha nincs ellentmondás, akkor a jegyzőkönyveket is elfogadhatjuk. Itt sem látok semmilyen ellentmondást, akkor áttérünk a négyes pontra. Ez Európa kulturális örökségének integrált koncepciója, és ezen rögtön átadnám Krikosz úrnak a előadónak a szót. Tehát, Kokosz úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt kolléganök és kollégák! 2014. júliusában az Európai Bizottság megvizsgált egy közleményt, amelynek a címe az volt, hogy új közlekedés politikai keret az Európai Unió számára azt vizsgálták meg, hogy hogyan lehet a kulturális örökséget felhasználni stratégiai célokra. Tehát a kulturális örökség nagyobb figyelmet érdemel. Mi vagyunk az idegenforgalomért is felelősek, és megpróbáltunk egy véleményt írni, hogy bebizonyítsuk, hogy milyen fontos a kulturális örökség. Azonban van egy illetékes bizottság is, mi a véleményünkkel különlegesen, különleges hangsúlyt szeretnénk adni a kulturális örökség kihasználásának, hogy hogyan tudjuk a turizmusban kihasználni ezt. A kulturális turizmus az európai turizmusnak kb. 40%-át teszi ki. Az európai kulturális örökség nagyon nagy minőségű, nagyon fontos az európai kultúra számára, éppen ezért nagyon lényeges az Európai Unió versenyképessége számára is. Célunk az, hogy Európa maradjon a világ első számú turisztikai célpontja. A kulturizmus alternatív közlekedési szektor, és éppen ezért az Európai Turisztikai Fórumon is aláhúzásra került ez, amely múlt októberben volt Nápolyban. A kulturizmusnak az is a hozadéka, hogy növelhetjük ezen a téren a foglalkoztatást. A vállalkozásokat élénkíthetjük, hiszen nagyon sok kis és középvállalat tevékenykedik ezen a területeken. A érintett vállalatok 95%-a KKV. Nagyon fontos, hogy támogassuk azokat a KKV-ket, amelyek hozzájárulnak a kulturális örökség kiaknázásához. Hogy versenyképesek maradjunk, ehhez nagyon magas szintű szolgáltatásokra van szükség. Európának támogatnia kell és informálnia kell a KKV-ket, hogy milyen pénzügyi lehetőségek vannak az Európai Unió részéről, hogy támogassuk a turizmust ezen a téren. A turizmus fejlődése olyan politikát feltételez, amely minden érintettet magába foglal, tehát az utazásszervezők, a szállásodók, és így tovább. A tagállamoknak tehát egy ös-európai párbeszédet kell egymással folytatniuk, ki kell cserélniük a jó gyakorlatot, és ki kell használni a közös tapasztalatokat. Nagyon fontos a kulturális örökség támogatása, hiszen Európában rengeteg kulturális örökség van, és az Európai Bizottság szeretne ezen a téren kezdeményezni. A kulturális turizmus nagyon fontos a helyi fejlődés tekintetében is. Meg vagyunk győződve róla, hogy a periférien lévő területek, a magas egységekben lévő területek, de akár mezőgazdasági területek is profitálhatnak a kulturális örökség kihasználásából. Nagyon fontos, ahol még érintetlen a természet helyi és regionális szinten is ki kell használnunk a lehetőségeinket. Nagyon fontos az, hogy a turisztikai termékek határokon átnyúló módon is felhasználásra kerüljenek, hiszen ezek a termékek nagyon jól mutatják, hogy milyen közös értékeink vannak az Európai Unióban. Vannak olyan témák, amelyeket közösen hordozunk, például vannak közös kezdeményezéseink is, például Európa kulturális fővárosa, és így tovább. Úgy gondoljuk, hogy az európai kulturális örökséget helyi, regionális, nemzetállami és európai szinten is hasznosíthatjuk. Tehát itt van az Európa Nostra, az Európa 2000, az Európai Kulturális Örökség pecsétje, és nagyon sok egyéb intézkedésre is utalatnék még. Végezetül pedig szeretném még egyszer aláhúzni, hogy eh, az egyik legfontosabb célunk a turizmus fejlesztése Európában. Meg van győződve róla, hogy eh, hagyatkoznunk kell a kulturális helyszínek hagyományára is. A helyi kultúrát mindenhol előtérbe kell helyezni, és meg vagyunk győződve arról, hogy szükséges fejleszteni a fenntartható turizmust is. A tömegturizmus negatív hatásait is alá kell húznunk, hiszen ezek a kulturális sokrétűséget is akadályozhatják. Most pedig szeretném megköszönni a szakbizottság titkárságának, az árnyékelőadóknak a munkáját, segítségét, és remélem, hogy folytathatjuk a munkát az elkövetkező napokban egy további ülést is beterveztünk, de szeretném minden kollégának megköszönni az együttműködést. Köszönöm szépen. Akkor az árnyék előadók kapnak szót, és utána Kosmas Lotovski közülük az első. Köszönöm. En... Pillanat, pillanat. Elősz... Tehát nincs itt a néppárti árnyék előadó, akkor a Fandekamp. Kamp Képviselők abszolút. Köszönöm, elnök úr. A kollégám sajnos nincs itt, így én szeretném megköszönni az előadónak a munkát, hiszen nagyon világos véleményt hallottunk, nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a, a közlekedés és a turizmus között szoros összefüggés van, de szerintem ez már a nevekből is adja magát. Pillanatnyilag elégedettek vagyunk az alaporientációval, és minden sikert kívánunk a megvalósításához. Vielen Dank! Köszönöm szépen! Most Kosmas Lotovski kapszót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék néhány szót szólni. Thomas Paremba nevében, aki nem tudott eljönni. Lengyelül fogok beszélni, ha szabad. No, már örültem magamnak, hogy németül lesz, tehát köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm ezt a nagyon összetett projekt bemutatását. Nagyon fontos az, hogy itt egy közös kulturális munkáról van szó. Nagyon fontosak például a kerékpáros utak, nagyon fontosak a zarándok utak, és ezeknek a jelentőségét is ki kell hangsúlyozni. Tehát én szeretném követni Krámer úr egyik kezdeményezését hallottuk már, hogy a vasfüggöny mentén kerékpárút van. És ez is az európai kulturális örökség egyik része. Azonban az is nagyon fontos, hogy a kulturális identitásunk és a történelmi identitásunk is megőrződjön így. 9000 kilométeres számos országon megy át ez a kerékpárút, átmegy Szentpéterváron, átmegy a volt fák, országá, volt fák országain, és Bulgáriában ér véget. Tehát az európai történelem olyan évtizedeire utal ez az út, amely szorosan együtt él velünk. Ezen kívül különleges jelentősége van ennek az útnak, hogyha ennek a dokumentumnak az összefüggésében vizsgáljuk meg. Nagyon fontos az európai vallásos helyek fejlesztése, illetve a zarándok utak, zarándok helyek fejlesztése, hiszen ez a helyi, regionális szintre nagyon jó hatással van. 500 zarándokhely van Lengyelországban például, és nagyon jól ki lehetne használni a közlekedés és a turizmus tekintetében is. Nagy probléma a regionális turizmus számára, hogy nem lehet mindenhova megfelelő módon eljutni. A kulturális turizmus egyik alap, alapfeltétele az, hogy eh, megnyissunk olyan helységeket, látnivalókat, amelyek eh, zárva vannak pillanatilag. De ehhez eh, az kell, hogy bizonyos tárgyak hozzáférhetők legyenek a közönség számára. Ez viszont pénzbe kerül. Elég gyakran nem hozzáférhetők a történelmi örökség, kulturális örökség helyszínei, mert egyszerűen nincs rá pénz. Nincs arra pénz, hogy hozzáférhetővé tegyük. Nagyon nehéz a kommunikáció, tehát nagyon sok helyről nem tudnak, tehát ezen is javítani kell, hogy jobban megismerjék ezeket a helyeket. Nagyon fontos, hogy az emberek ezáltal jobban megértsék saját európai identitásukat, és köszönöm. Köszönöm szépen, az ALDE. Pavel Telicska. Köszönöm, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni, hiszen Martin kollégám az Econban egy jelentést mutat be, tehát az ő nevében szeretnék hozzászólni. Nagyon rövid leszek, és néhány megjegyzést tennék nagyon gyorsan. Először is Martina nevében szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért. A jelenség, a jelentés egy nagyon jól kidolgozott, nagyon kiegyensúlyozott jelentés. Martina nem zárta azonban ki, hogy néhány módosítást hozzáfűz. De alapvetően széles konszenzus van abban a tekintetben, ahogy mi látjuk a dolgot, és ahogy a jelentésben vázolta. Két apróbb elemet említenék. Az egyik, hogy hangsúly van az intermodális közlekedésen, azonban sokkal inkább a távolabbi, nehezebben elérhető területek tekintetében. Szerintem nagyon fontos lenne megfelelő előfeltételeket teremteni abban a tekintetben, hogy előmozdítsuk a kulturális örökséggel összefüggő turizmust. És az intermodalitás pedig nagyon lényeges. Tehát nagyon lényeges, hogy a és nyilvánvalóan teszünk majd olyan kezdeményezéseket, amelyek az intermodalitás érdekében vannak. A második megjegyzésem, a turizmusban is kulcsfontosságúak a KKV-k. Örülnék, hogyha említés lenne erről is, hiszen óriási administratív teher van a KKV-k vállán. Az administratív előírások miatt a KKV-k néha nem tudják teljes mértékben kifejteni tevékenységüket. Szerintem, hogyha kevesebb lenne az adminisztráció, akkor biztosabb, biztos, hogy előbbre mozdítaná a vállalkozói szellemet. Utolsó megjegyzésem. önökre bíznám, hogy megvizsgálják például az Európa ifjúsági fővárosa elképzelést. Maja Küllanen a GUE nevében. Köszönöm szépen a saját frakcióm nevében. Köszönöm szépen a jelentést, köszönöm a munkát. Elgondolkoztunk, hogy hogyan lehetne a kulturális örökséget Európában jobban elősegíteni a közlekedéssel, tehát hogyan lehetne jobban megismertetni az emberekkel, ezt hogyan lehetne az újabb és a következő generációkra megismertetni a kulturális örökséget? Elgondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne jobban egyesíteni a kultúrát, a közlekedést, a szállítást. Hogy esetleg elgondolkozhatunk-e közösen azon, hogy Európában egy kritériumát tesszük a közlekedési hálózatok fejlesztésénél, hogy a kultúrát és a utazást, a közlekedést hogyan egyesíti. Itt különféle dolgok vannak, enne. szerintem sokkal jobb lenne ezeket a dolgokat együtt fejleszteni valahogy, és nem külön-külön. Tehát javaslom ezt például meggondolásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Phil Evans. Köszönöm. Köszönöm az előadónak ezt a kiváló munkát. Nagyon jó, kiegyensúlyozott jelentésről van szó, és üdvözlöm, hogy a regionális és helyi turizmusra is hangsúlyt helyez. És az is nagyon jó, hogy a KKV-k szerepét is kidomborította hiszen a kulturális örökség megőrzése és a turizmus között nagyon jelentős összefüggés van. Hiszen a kulturális örökség egy régió számára kirakat lehet, és bemutathatja, hogy mi mindent tud kínálni a turistáknak. Ezen kívül egyébként platformot is jelenthet a saját polgárok, az ott lakó polgárok számára, hogy mint egy tükröt tartva eléjük, hogy milyen a kulturális örökségük. Szeretném megkérni, hogy néhány módosítót vegyen fel, és pedig abban a tekintetben, hogy a KKV-k szerepét erősebben kidomborítsa hiszen a turizmus nagybértékben a KKV-ken múlik. Itt a szezonalitás is fontos szerepet játszik. Tehát a turizmusról szóló vita néhány hete volt a bizottsággal, és itt is megállapítottuk, hogy a KKV-k a fő motorjai a turizmusnak. A turizmus pedig nagymértékben függ a szerepük szerepüktől. Nagyon fontos, hogy a nyelvek szerepét is kiemeljük, tehát hogy a nyelvek milyen szerepet játszanak a kulturális örökségben és a turizmusban. Tehát szerintem ez magától értetődő. Tehát, hogy van hivatalos nyelv, kó, társhivatalos nyelv, kisebbségi nyelv, tehát ezek a nyelvek mind-mind ablakot nyithatnak a kulturális örökség helyszíneire. Tehát nagyon fontos a nyelvek szerepét kihangsúlyozni a kulturizmusban. A nyelv nagyon fontos egy kulturális örökség történelmében, illetve egy régió jellemzőiben. Köszönöm szépen, Cseki Foster. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm az előadónak a munkát. Úgy gondolom, hogy a turizmus az igazából olyan, mint a hamupipőke. Tehát nagyon sokat beszélünk róla, és minden kolléga felvetette már azt, hogy mennyire fontos az ellátólánc szerepe, és mennyire fontos ebben a kkv szerepe. Több milliárd eurót használunk fel Európában a turizmusra. Tehát nagyon nagy tétről van szó. És egy dolgot szeretnék itt kihangsúlyozni. Amennyiben a kulturális örökségről beszélünk, szerintem a tagállamok számára nagyon költséges fenntartani például az épületeket. Fenn kell tartani a megfelelő egyensúlyt a turizmus és az épületek állag megőrzése között. Nem szeretnénk olyasmit, hogy a tagállamoktól elveszük a felelősséget, hogy jó turizmusuk, jó turisztikai politikájuk legyen. Tehát szerintem itt mindenképpen fenn kell tartani a tagállamok felelősségét. Természetesen mindent fel kell ajánlanunk Európában a turizmus fejlesztésére. Tehát ha, ha mi nem, akkor kicsoda. Köszönöm szépen. Dominik Riké. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak ezt a kiváló munkát. Nagyon sűrű volt. Néhány kiegészítő megjegyzésem lenne az első. A válság, a gazdasági válság 2008 óta nagyon komolyan megviselt az európai kulturális és turisztikai szektort, és a második megjegyzésem, hogy talán világosabban ki kellene domborítani ennek a, ebben a szövegben a, a kulturális örökségeket, a, de itt nem csak az anyagi, hanem a nem anyagi örökségekre is kell gondolni Európában, hiszen ennek is óriási jelentősége van, és turisztikai szempontból nagyon vonzó tényező. Hát nagyon sokat beszéltünk a KKV-król, több felszólaló is érintette Szeretném kihangolni, Európában a kulturális tevékenységek nagyon gyakran nem a piachoz kapcsolódnak, nagyon gyakran nem a pénzügyi szektorhoz kapcsolódnak, hanem önkéntes munkán egyében alapszanak. És itt a gazdasági válság szempontjából is ez nagyon fontos, hiszen a források is erősen apadtak. És ez még egy, egy további gondolatmenetként szeretném elmondani, hogy óriási különbség van a gazdasági válság kihatásai szempontjából ebben a szektorban, a különböző tagállamokban, hiszen vannak olyan országok, ahol komoly pénzeket áldoznak erre. Van, ahol van politikai szándék arra, hogy ez továbbra is fennmaradjon, például a Franciaországban ez a helyzet, de vannak olyan országok is, ahol nincs meg a megfelelő kohéziós e, erő, összetartó erő arra, hogy ezeket a tevékenységeket tovább folytassák és itt nagyon komolyan megszenvedték ezek a gazdasági szereplők a válság hatásait. Tehát például, hogyha a színházi előadásokat, a táncdarabokat, a független színházakat nézzük, az egyéb művészi tevékenységeket, akkor ők ezt rendkívüli módon megszenvedték. Ők voltak az elsők, akik érezték a gazdasági válság kihatásait. Végül pedig én azt hiszem, hogy ez a jelentésben is megjelent, nagyon komoly különbség van a között, hogy a, például az Európai Unió GDP-nek 8-8,5 százalékát a turizmus teszi ki, az, az anyagi vagy nem anyagi ö, kulturális örökséghez kapcsoló tevékenységek is ide tartoznak, és ö, ez egy gazdasági válság által rendkívüli módon ö, sújtott terület, de nagyon sok országban, tagállamban egyszerűen nincs erre megfelelő költségvetés. Az bizottság, a kulturális szakbizottság nak nincsenek pénzügyi eszközei nagyon gyakran, hanem csak szabályozásokban tud gondolkodni. Vagyis itt van egyfajta ellentét, hiszen itt egy rendkívül dinamikus szektorról van szó, amely a GDP-ben nagyon komoly szerepet játszik, de a az Európai Unióban egy rendkívül kevéssé homogén szektorról van szó, és egy nagyon gyenge, támadható helyzetben lévő szektorról is, ezért fontos, hogy az európai és a tagállami szakpolitikák középpontjába helyezzük ezt a szektort. Nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk hogy mennyire sérülékeny ez a szektor. Ez meg kell, hogy jelenjen a jelentésben, Franciaországban a kulturális örökségehez kapcsolódó intézmények 25%-a úgy tűnik, hogy el fog tűnni. Ezt is vegyük figyelembe. Danke sehr. Jetzt Olga Selanova. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni először is az előadónak ezt a kiváló véleménytervezetet. Azt hiszem, hogy ez egy kiegyensúlyozott szöveg és leírja mind a lehetőségeket, mind a kockázatokat. Néhány megjegyzésem lenne. Az első a nyolcas pontra vonatkozik. Nagy örömmel konstatálom, hogy az előadó kihangsúlyozza az interregionális tevékenységek fontosságát, azonban el kell gondolkoznunk azon is, hogy hogyan építjük le az akadályokat a turizmus előtt tornyosuló akadályokat, illetve a határokon átnyúló szállítás, közlekedés előtt tornyosuló akadályokat. Nézzük meg a tarifákat például a vasút esetében. Néhány kilométeres szakaszon belül 7-9-szerese is lehet ugyanaz a jegy árban, hogyha különböző területeket hasonlítunk össze például Csehország és Lengyelország, Csehország és Ausztria között. Aztán a második dolog a minőségi infrastruktúra kérdése a fenntartható turizmus szempontjából. Azt hiszem, hogy alapvető fontosságú ez a tény, és szeretném megemlíteni annak is, hogy azt is, hogy mennyire fontos az infrastruktúra a a fogyatékkal élők hozzáférésének biztosítása szempontjából ez is egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dédri Kullún következik. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm mindenkinek, aki nagyra értékeli ezt a jelentést. Én is hasonlóan vélekedem erről. Azt hiszem, hogy a kulturális szempontból kíváncsi fogyasztók a célcsoportjai ennek a jelentésnek, és ez nagyon fontos célcsoport, különösen akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy a turisták 40%-a Európába harmadik országokból érkezik, vagyis a kulturális különbségek, a nyelvek átvitele a, a konyhaművészet, számos terület ide tartozik ebbe a, ebbe a folyamatba. Ez egy nagyon fontos tényező, és a bizottságot valóban fel kell szólítanunk arra, hogy elősegítse a tagállami együttműködés az európai kulturális párbeszéd szempontjából. Azt hiszem, hogy ez a központi üzenet, így kell tovább folytatnunk a munkát a 40% tekintetében ismét óriási potenciál van a bizottságot fel kell szólítani arra, hogy biztosítsa az, hogy mindenkinek hozzáférése lesz a, a forrásokhoz, a turisztikai szektorban. Nagyon sok kapcsolatom van az, az érintett felekkel a turisztikai szektorban, és ezt a problémát gyakran látom. Európai Unió szinten is ezen munkálkodnunk kell, és be kell vennünk az eszmecserébe ezt a témát. Köszönöm szépen, és már új helyi következik. Köszönöm szépen, te, elnök úr, tisztelt bizottság, kedves képviselő úr, nem kell hangsúlyoznom, hogy számomra mennyire fontos a téma, hiszen erről már sokszor beszéltem a bizottság ülésén, és miután az eddig hozzászólókkal egyetértek, ezért őket sem fogok is, fogom ismételni, egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. A világ turizmusa átalakult az elmúlt néhány évtizedben. Tehát miközben Európában a hagyományos régi, erős turisztikai államok, akár Olaszország vagy Spanyolország, akár a mindig látogatott Németország, de a közép-kelet-európai országok, például Budapest, mint az egyik legfelkapottabb, legkedveltebb célpont, egy új jelenséggel kell, hogy megismerkedjenek. Ez pedig a globális, tehát a világturizmus átalakulása hiszen ma már egy amerikai turista, vagy egy ö, ö, arab turista ö, nem egyetlen célpontként Európát kapja a özönlő reklámokban, hanem ö, a felgyorsult világ és a közlekedésnek köszönhetően választhat magának a dubai paradicsomoktól, a dél-amerikai célpontokig vagy Kínáig egyetlen egy dolgot nem tudnak tőlünk elvenni Európától az új feltörekvő turisztikai destinációk, ez pedig a kulturális örökségünk. Mert ezt, amit itt az európai kontinensen megörököltünk mi, ezt nem lehet felépíteni sok pénzből Dubajban, ezt nem lehet utánozni, másolni e, Ázsiában, és ezzel nem kelhet versenyre Dél-Amerika, mert ez az európai örökség. Tehát én azt állítom, és ezt szeretném, hogyha ki tudnánk majd domborítani, erősíteni tudnánk a következő időszakban, hogy megértessük a bizottsággal és a saját kormányainkkal, a nemzeti törvényhozásokkal is, hogy ez egy globális versenyben való előny, versenyelőny. Tehát nem csak az a kérdés hogy kell e a kultúrára fordtsunk mert erre van e mondjuk a magas kultúrára igény európában hanem az is kérdés hogy vajon ezzel mi mekkora előnyt szerzünk a turizmusnak a világ turisztikai forgalmában és ebből gazdasági haszon munkahely teremtődik e és lesz e pénzünk a kulturális örökség fenntartásához a következő évszázadokra. Na, ezt szeretném még valahogy a gondolkodásmódban elültetni. Én csütörtökön Madridban a, a, az ENSZ szakosított turisztikai világszervezeténél, a WTO-nál folytattam ismerkedő megbeszéléseket, és csak mondom, hogy az ENSZ számára is a kulturális turizmus egy meglehetősen izgalmas prioritás. Úgyhogy köszönöm szépen Kirkosz kollégának, hogy dolgozott mindannyiunk érdekében is. Köszönöm. Ja, ich habe mich jetzt auch nochmal auf die Redeliste gesetzt. Én is feliratkoztam a felszólalók listájára, mivel Fotoszki kollega is ezt említette, tehát szeretném én is ezt meg, megemlíteni, ugye a történelmet és a kultúrát nem lehet szétválasztani. Berlinben már felfedeztük azt, hogy a turisták 80%-a történelmi okokból jön, és természetesen a kultúra miatt is, és reméljük, hogy fel, reméljük, hogy a vasfüggöny kérdéseit is fel lehetne venni ebbe a, az úti terbe. És ugye Jaltára is gondolnunk kell, a második világháború végére, 70 évvel ezelőtt, és jövőre pedig a, a balti államok függetlenségének 25. éves jubileumát ünnepeljük, amely most már ugye problémákat is felvet, erre is gondolnunk kell, ez megint csak történelem is, de egyúttal kulturális kérdéseket is jelent. És még egy példát szeretnék említeni. Um, egy a taraui vadkacsákról, a taraui falucskának a vadkacsáiról van egy népdal is, egy német népdal is, aztán azt láttuk, hogy ez a szimbolika hogyan változott például, amikor oda látogattunk, ugye először a vadkacsákról volt szó, de utána ezeket a vadkacsákat felváltotta a címerben a, a, a vörös csillag, például ez is egy nagyon érdekes téma, és aztán a, a zöld övezetről is szeretnék szólni, a Green Beltről. Ugye ez egy, egy, egy halálzóna volt, öm, ott mind, aki oda jutott, a halálfél volt, de most már biogazdálkodási zónává változott át, zöldelő zónává, ezért is ö, hívják Green Beltnek például ezt a határmenti zónát, vagyis nagyon érdekes történetek vannak itt Európában, és köszönöm, hogy az előadó is ezt megemlítette, hiszen a történelem, a kultúra és a természet összetartoznak, itt ökológiai, ökológiai, de történelmi kihatásokról is van, és végső soron pedig gazdasági kihatásokról is, főleg olyan országokban, amelyek gyakorlatilag vagy relatíve ettől a szektortól függnek, de Dominik Riket ugye megemlítette az, hogy hogy nem szabad, hogy elsorvadjanak ezek az örökségek, mindenképpen ápolnunk kell őket. Előadó, tessék. minden elhangzott már, akkor köszönöm szépen. Igen, nagyon örömmel várjuk a következő eszmecseréket, a gyakorlati mezőre térünk a módosítók területére, és szeretném megemlíteni, hogy 2015. március 13-a déli 12 a határidő. Nos, akkor ötös pontra térünk rá, a bizottság bemutatója, a tengerészeti főigazgatóság Judy Mare a tengeri felügyelet tekintetében. Először is megadom a szót a bizottságnak, a Judy Mare képviselőnek, de itt a pódiumon még némileg módosítunk a felálláson. Exactly bis zum ersten Mal. Ja, ja, also bleibt. Wir machen jetzt gerade Common Meeting uh, at, uh, I think, uh, 5 and a half p.m. Mm -hmm. with Econ and uh, Virgin about the FC. Mm -hmm. So I have to go okay. and press uh, during the time of the discussion about it. Hello, good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit itt délután. Köszönöm, hogy megadták a lehetőséget, hogy eljöhettem ide önökhöz ma. Nagyon érdekes volt meghallgatni ezt az eszmecserét korábban, mivel a mi osztályunk a tenger alatti, víz alatti kulturális örökséggel is foglalkozik, hiszen a turisztika számunkra is nagyon fontos terület ez is nagyon érdekes volt. De most egy másik témáról szeretnék beszélni, mégpedig a közös információ csere környezetet szeretném bemutatni. Ezt tavaly júniusban fogadta el a bizottság ezt a projektet, ezt a programot, és egy kicsit részletében szeretném is meg, megvitatni önökkel is ezt a témát. Ebben a szakbizottságban már hallhattak az a kék növekedés koncepciójáról prezentációkat, és az utóbbi évek során az integrált tengerészeti szakpolitika fejleményeiről is tájékozódhattak, a kék gazdaság aspektusairól, a feltörekvő szektorok tekintetében, hiszen itt nagyon fontos a fenntartható munkahely teremtés és az a koncepció is, hogy a tengert jobban kihasználjuk az egész értékteremtő lánc során, a parttól egészen a nyílt tengerig. És itt a legfontosabb területeket láthatják a képernyőn, ahol óriási munkahelyteremtési potenciálokat látunk, és óriási fejlesztési potenciált a kék gazdaság területén a szállítás, a, a halász vagy az olajgázkitermelés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 Az utóbbi években egy olyan program kifejlesztéséről van szó a bizottság részéről, amely nagyon komoly területeket érint, mint például nemzetvédelem, de a gazdasági növekedés is. A makroregionális stratégiákat fejlesztjük ki, a különböző fellépéseinkről is szó van ebben a programban, és különböző eszközeink fejlesztéséről. Sajnos a PowerPoint prezentációm nem igazán tükrözi azt, amit most mondok, de most már talán felvette a fonalat a technika is. Nos, tehát ezek az, ez az eszköztárunk, nagyon különböző stakeholderekkel szeretnénk együttműködni az integrált tengerészeti felügyeleti területen. Önök is tudják, hogy a tenger egy olyan terület, amelyet nagyon sokan figyelnek, nagyon sokan tartanak ellenőrzésük alá az Európai Unión belül is. Körülbelül 400 hatóságról beszélünk csak az EU-ban, radarral, szatelittel, hajókkal és egyéb technológiákkal gyűjtik be az adatokat. Hét különböző tengerészeti szektorunk van, a szállítás, közlekedés, környezetvédelem, halászat, határ ellenőrzés, vámügy, bűnüldözés és nemzetvédelmi szervekről van szó, különösen a nyílt tengerek. Vagyis nagyon sok információ gyűjtenek be ezek a különböző hatóságok a, minden valamennyien az állami szférában tevékenykednek, és különösen a partmenti őrséget szeretném kiemlíteni. Vagyis ez a felügyelet nagyon komolyan függ az információs forrásoktól, nagyon fontos a hírszerzési platform és az adatbázisok használata, a szenzorok használata, már korábban is elmondtuk azt, hogy nagyon fontos, hogy megteremtsük az interoperabilitást, a kölcsönös átjárhatóságot, és erre meg kell találnunk a jogi keretet, hogy az egyes információkat a lehető legnagyobb mértékben tudjuk cserélni egymással. Ahogy említettem, mm, különböző határát, határmenti ügynökségekről van szó, nemzetvédelmi, bűnüldözési környezetvédelmi, hajóközlekedési és halászati kérdésekről van szó. Az adatok 80%-át tagállami adatbázisokban tárolják, de már 20%-ot Európai Uniós szinten is megosztanak, különösen az európai ügynökségeken keresztül az Európai Közlekedésügyi és az Európai Határ ellenőrzés Ügynökség a Frontexen keresztül. Vagyis lépésről lépésre haladunk, nagyon fontos a határokon átnyúló információ csere, és részben a különböző szektorok között szeretnénk megvalósítani egyre inkább ezt a cserét. Egy kérdőívet töltettünk ki, egy, csináltunk egy, egy, egy átfogó kutatást, egy hatás vizsgálatot, a tagállamoknak gyakran 17 ilyen informatikai rendszerünk is van az információ gyűjtésére, de ezek nem kompatibilisek egymással az egyes tagállamokban, ez nagyon komoly probléma. Az internet a legnagyobb közös interfész, ahol meg lehetne osztani ezeket az információkat egy közös adattárolási modell alapján, ezt HTTPS-nek hívják. Mm, ugye nagyon sok rövidítés van, és én is az elején tanástalankodtam, ezt azért mondom. Nos, a bizottság közleményében azt mondtuk, hogy a releváns, már meglévő információkat kellene cserélni, különösen a civil és a katonai területeken is. Ez a sérülékeny területekről pontosabb képet adna nekünk a tengeri területeken, és a dupla munkát is el tudnánk kerülni, az új generációs szolgáltatásokat is kifejleszthetnénk, a szolg, és a, katon, a katonai együttműködést is erősíthetnénk a műveleti területen. Ilyen formában jött létre a CSI, CISI, e, amelynek az a lényege, hogy egy önkéntes együttműködési folyamatban állna, a megfelelő információkat cserélnék a tagállamok, nagyon fontos, hogy ez önkéntes alapon történik, hiszen itt olyan ügynökségekről, olyan hatóságokról van szó, akik természetes módon így nem tevékenykednek, vagy, nem tevékenykednek vagyis nagyon fontos a motiváció és a szándék az együttműködésre. Úgy gondoljuk, hogy az ezzel járó előnyök teljesen kézenfekvők. Nagyobb lesz a hatékonyság, a minőség jobb lesz, gyorsabb lesz a válasz, a felügyeleti intézkedések során, és kisebb ráfordításokat igényel ez majd a tagállamok részéről, és úgy gondoljuk, hogy az innovációt is támogatjuk ezzel, azáltal, hogy például különböző appokat, alkalmazásokat lehet majd kidolgozni, ezek új információ szolgáltatásként minősülnek. Tehát a CISE, vagy a Common Information Sharing Environment, a közös információ megosztási köz, közeg egy keret, amely az eszközök és a megoldások rendszere, amely az interkonnexiót, az összekapcsolást támogatja, valamint a hozzáférési szabályokat szabályozza. Ez ezen felül egy folyamatos folyamat, egy meg nem szakadt folyamat, amely a technikai operabilitás segíti elő. Mi nem a CIZE, kérdezzük meg hát ezt is. A CIZE nem egy új MSA, tehát nem egy új tengeri felügyeleti rendszer, és voltak éppen a screenek közötti pipokat kapcsolja össze, tehát az egyes monitorozó képernyők közötti kapcsolatot teremti meg, és nem veszi át a CIZE a tagállamok felelősségét, ezen felül pedig az ágazati felelősséget sem vállalja át, hiszen nagyon fontos, hogy minden ágazatnak megvan a maga célja, saját törvények szabályozzák, és szabályok szabályozzák a működését, de a CIZE önkéntes alapon működik, és így kiegészítő hatékonyságot biztosíthat. Mi történt idáig? Erről szól a közlemény a bizottságnak. Különböző jogalkotási eszközeket indítottunk ki útjára, a National Single Window, vagy az egyablakos nemzeti megoldást, a Safe Sea netet, és szóljunk a CECIS-ről, vagy az Euroszúról is, illetve az Európai Monitorozási Óceán hálózatról, az Európai um, tengerészetek hálózatáról, valamint a Fluxról, az Európai Halászati, ágazatról, halászati rendszerről. Ezek már működnek, ezek a, ezek a szabályozók alkalmazzák őket, és lépésről lépésre segítik az információ megosztást. Ez pedig vitálisan fontos, hogy a szereplők teljesen képben legyenek. Mit tettünk annak érdekében, hogy az ágazatok közötti eh, kapcsolatot megerősítsük? Különböző kísérleti, vagy mondjuk úgy pilot projektet indítottunk útjára, az egyik volt a Blue Mass Med, ez a földközi tengeri térségre vonatkozott, miközben a Morszúnó pedig a balti tenger térségére vonatkozott. Még egyszer mondom, ezek cross-szektor vagy ágazaton átkapcsolódó információ programok, és azt mondhatjuk, hogy 2010-ben már világosá vált. Megérte a ráfordítás. Érdemes volt a kapcsolatokat megteremteni a szektorok vagy az ágazatok között, 2017-ig, illetve is egy új nagy együttműködési projektet indítottunk el 15 résztvevő tagállam között. Ez az EU-CIZE e 2020 program, vagy eu CISE 2020, amely ugyanakkor az interoperabilitás kísérleti zónája is lesz. Végezetül. Mi a cizének a szakpolitikai kerete? Uh, Mint mondtam, az IMP, vagy az Integrált Maritime uh, Policy adja a keretet, um, valamint az EU MSS, illetve a digitális, a standardizációs uh, szakpolitikára vonatkozó digitális menetrend, és ahogy fent mondottam, az EUMSS, tehát az Európai Tengerhajózási Biztonsági Stratégia. Ezek teremtik majd meg az interoperabilitást Európában. Milyen további lépéseket tervezünk a Maritám cizében? Egy önkéntes cize kézikönyvet készítünk el, aztán kidolgozzuk az interoperabilitási normákat, a tagállamokat arra ösztönözök, hogy modernizálják a tenger felügyeleti rendszerüket, áttekintjük a meglévő hatályos jogszabályokat, és megvizsgáljuk az Maritime CIZE alkalmazásának folyamatát a tagállamokban. Lássuk tehát az összefoglalást. Milyen előnyökkel jár az ágazatok közötti határon átnyúló információcsere. Egyrészt a tengerek menedzsmentjét, kezelését javítja ez, meg, meg kell akadályozni, bármilyen baleset létrejöjjön a tengereken, csökkenteni kell a kockázatokat, a veszélyforrásokat, és növelni kell a tudást. Nagyon fontos, hogy az egyes szereplők szaktudását összekapcsoljuk, és biztosítsuk, hogy az egyik hatóság, felügyeleti hatóság például akár egy kis csónak, hajó, hogy ne vonjuk lélekvesztő útjáról is információval rendelkezzen, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. Ez egy civil-civil, illetve civil-katonai együttműködési rendszert támogató rendszer, még egyszer mondom, hogy megerősíti az ágazatokon túlmutató együttműködést, és csökkenti a párhuzamoságokat. Mondok egy példát Németországból. Például a határrendészet és a vám hatóság ugyanazzal az őrhajóval dolgozik, mi több a közbeszerzési eljárásokat is együtt bonyolítják le, tehát komoly előnyökkel jár az együttműködés. Még egyszer mondom, ez a CIZE, tehát a Maritime CIZE ugyanakkor segít abban is, hogy áttekintsünk az egyes ágazatok határain túltekintsünk, úgy kezdjünk el gondolkodni, hogy az együttműködést keressük, és az interoperabilitást hozzuk helyzetbe. Itt a webcím, ahol még további információt akar, lehet kapni, az adott forgalmazók és az adat felhasználók is több információt kaphatnak meg. Köszönöm szépen, és persze örömmel válaszolom meg a kérdéseiket. Köszönöm szépen! Az Európai Gazdasági Szociális Bizottság, vagy az EGSB egy véleményt készített, és örülök, hogy Zimon szúr itt van, és ezért most bemutatja az EGSB, tehát az Európai Gazdasági Szociális Bizottság véleményét. Elnök úr, úr anyanyelvemen hollandul fogok felszólalni. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát, Köszönöm szépen. Nos, a véleményünket már elküldtük a parlamentnek, elküldtük a bizottságnak, elküldtük a szereplőknek, biztos vagyok benne, hogy hamarosan ez meg is érkezik. Éppen ezért csak arra térek vissza, ami már elhangzott. Mégpedig a közlemény teljesen logikusan köz, következik mindabból, amit az integrált tengerhajózási politika területén az információ csere megerősítését szolgálandó tettünk már a múltban is. Üdvözöljük a bizottság közleményét, hiszen az a cél, hogy megerősítsük a biztonságot, a tengerhajózás biztonságát, és ugyanakkor védjük a tengeri környezetet is. A 2014-es közlemény megerősíti a tengeri felügyelet jelentőségét, és ez adja azt a hátteret, amelynek fényében megvizsgáltuk ezt a közleményt. A bizottság az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ugyanakkor rákérdez véleményében arra is, hogy hogyan lehet további átcsoportosított források nélkül biztosítani a nagyobb uh, együttműködést, hogyan lehet költségvetési források mobilizálása nélkül ezt elérni. Ugyanakkor a bizottság közleménye megtakarításokról is szól. Nos, az EGSB, az Európai Gazdasági Szociális Bizottság pedig ragaszkodik véleményében ahhoz, hogy um, a meg, hogy megszüntessük a politikai és igazgatási akadályokat, és az így megtakarított pénzeszközöket valóban a célok jobb elérésére fordíthassuk. Az EGSB úgy gondolja tehát, hogy a bizottság helyesen tenné, hogyha például az oktatásra és a képzésre fordítaná az így megtakarított forrásokat, hogy az fe a tengerhajózás és a tengerészet területén felhalm, felhalmozódott szakértelmet hasznosíthassuk. Van az Észak-Atlanti Együttműködési ö, hálózat, vagy a Lighthouse Network, a világító toronyhálózat. Ezekben az agytröztökben nagyon sok szakértelem gyűlt föl, érdemes volna ezeket továbbadni és meg kell szüntetni a CIZE alkalmazásának útjába lévő akadályokat. Ezeket fel kell számolni. Olyan területről van szó, amelyet akár a terrorista támadások veszélyeztethetnek, Éppen ezért a hajók biztonsa és a, a hajózó legénysége, valamint a szállítmány biztonságát egyként meg kell teremteni és biztosítani kell. Ezért az esetleges ciber támadások ellen is meg kell védenünk a hajózó legénységet. Az USA kormányzati ellenőrzési hivatalam a tengerhajózási infrastruktúra áttekintéséről szóló 2014-es jelentésében azt mondja, hogy a helyzet sürgető. Múlt héten Washingtonban vélhetőleg gondolom, hogy önök is tárgyaltak erről a kérdésről. Láthatják tehát, hogy véleményünk sok felvetéssel él. Elnök úr, mind az előadónak, mind a tagoknak eljuttatjuk ezt a véleményt, és az EGSB március 23-án egy konferenciát szervez a biztonságos tengerhajózásról, ahol e kérdések is napirendekre kerülnek. Köszönjük szépen, Keith Taylor, vagy te kéred a szót? Elnök úr, köszönöm szépen. és köszönöm ezt az értékes információt, amelyet megkaptunk. Remélem, hogy megkapjuk a prezentáció az előadás kinyomtatott példányát is. Be kell vallanom, hogy egy picit óvatos volnék. 400 különböző szolgálat foglalkozik Európában a tengerhajózás biztonságának kérdésével, hogyha jól értettem ezt. Az USA-ban jártunk múlt héten, az USA-ban egyetlen egy tengerhajózási vagy tengerfelügyeleti szerv működik. És azt hiszem, hogy ez az egy éppen jól ellátja munkáját. Tényleg 400-ra van szükség Európában. És még egy felvetés. Szöget ütött a fejemben a, az önkéntesség fogalma. Nem tudom, hogy tényleg az önkéntesség a legjobb alapja az együttműködésnek. Azon gondolkoztam el, hogy milyen fajta együttműködésre van itt dolgunk. Persze, mindent egységesíthetnénk egy központi szolgálatban, ez volna az egyik megoldás, a másik megoldás pedig az, hogy önkéntes együttműködést biztosítsunk. Kérdezem a bizottságot, nem lehetne elképzelni egy stimuláltabb, ösztönzőkkel ellátott, egységesebb együttműködést, hiszen 400 különböző hivatal együttműködését szorosra kapcsolni nagyon nehéz. Aztán a Costa Concordia esetéről egy előadást hallottunk nem olyan régen, és kérdezem, hogy a CISA és a Costa Concordia hogyan, uh, hogyan módosította a CISA alkalmazását a Costa Concordia balesete, valamint kérdezem, hogy a földközi tengeren az Európai Unióba jövő illegális bevándorlók kérdésével kapcsolatban a CISA milyen intézkedéseket irányoz elő. Köszönöm, Lucy Anderson. Um, Köszönöm szépen. Felteszem a bizottságnak a drámai komp balesetről szóló kérdést, hiszen az a kérdés, hogy mennyiben alkalmazzák az elméletileg vagy papíron meglévő biztonsági intézkedéseket. Kinek kell először elhagyni a fedélzetet, kinek kell a legvégül ott maradnia. 300 ezer ember dolgozik a hajókon, a hajózásban, és kérdezem, hogy az európai szintéren zajló vitában mennyire vonják be a munkavállalók képviseletét, illetve mennyiben vonják be a szakszervezeteket a tengerfelügyelet eh, kérdéseiben. Köszönöm szépen, kis Taylor kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezt a bemutatót. I wondered whether the, co the Commission uh, could elaborate on uh, cooperation with... Azon gondolkozom tehát, hogy a bizottság a katonai felügyelet tekintetében nem tudja segíteni a munkát. és felveti ez az átláthatóság kérdését. Végezetül pedig a bizottság azt kéri, hogy további finanszírozást biztosítsanak az cizéből eredő feladatok ellátására, de hát az Európai Tengerhajózási Biztonsági Szervezet az MSO számára már biztosított a parlament a költségvetés elfogadásában, elfogadásával további pénzeszközöket, és kérdezem, hogy milyen új feladatokat akarnak a cizéhez rendelni, hogy új költségvetési forrásra volna szükség. Köszönöm szépen, megadom a bizottság képviselőjének a szót. Köszönöm szépen. Talán néhány szóban, vagy angolul, inkább angolokból mondom, szóval angolul mondom, inkább nem anyanyelvemen hanem angolul fogom mondani. Kezdjük a finanszírozással. Persze az interoperabilitási projekt pénzbe kerül. Ezt mondanom sem kell. Készítettünk hatástanulmányt, vannak számaink, de nagyon nehéz ezt konkrétan elemezni, hiszen gyakran itt a nemzeti hatós hatáskörbe tartoznak ezek a kérdések, de nagyjából azt mondhatjuk, hogy a költségek sok sokkal a költségek mindenképpen elmaradnak az előnyök mellett, ráadásul 90 esetenként 90%-os megtakarítást lehet elérni. Az EGSB véleményét nagyon nagyra értékeljük, és természetesen az EGSB konferenciáján az Európai Bizottság is részt vesz, de még annyit elmondok, hogy ha a tagállamok az interoperabilitásukat növelni akarják, akkor az, e-, az európai tengeri, tengerhajózás és halászati alapból, e célból finanszírozott pénzeszközöket hívhatnak le. Tehát szerény pénzügyi támogatás igenis rendelkezésre áll a CIZE céljének elérés érdekében. Aztán Taylor úr, az EMSA működésére kérdezett rám. Nos, azt mondhatom, hogy a CIZE nem csak egy ágazatra vonatkozik, hanem az interoperabilitás céljét akarja megvalósítani a már meglévő ágazatok és a már meglévő információforrások között. Reméljük, hogy az EMSA igenis részt vesz majd a CIZE-ben, ez ideig is megtette, és az EMSA már ideig is sok fontos és hasznos információval látott el bennünket, egészítve ezzel így ki a tagállami információt. Tehát támogatjuk éppen ezért eh, az olaj és eh, gáz fúrótornyokra vonatkozó biztonsági információk becsatolását ebbe a rendszerben. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az ügynökségek minnyáján előny haszonélvezői lehetnek az információs rendszernek. Aztán valaki az oktatás kérdésére kérdezett rá. Azt hiszem, hogy nagyon jó az a kérdés, de azt hiszem, hogy igazi munka áll előttünk, ezt kijelenthetjük, hiszen a, az IT rendszerek új generációja hatalmas kihívást jelent. A CIZE nem egy információs technológiai vagy IT rendszer, hanem inkább abban segít, hogy az egyes különböző IT rendszerek jobban kommunikáljanak egymással is. Ehhez különböző jól képzett felügyelőre van szükségünk, és ezen a területen már a meglévő hálózatokat kell alkalmaznunk. Egyéb iránt már amúgy is használjuk a meglévő hálózatokat. Köszönöm szépen az Egyesült Államokról mondottakat, én magam is jártam a US Coast Guardnál, az Egyesült Államok parti felügyeleténél, és azt mondták, hogy tényleg ezt így akartok fellépni Európában, ennyi hatóságot akartok koordinálni. Nos, um, az USA-ban a MISE rendszer működik, a Maritime Information Sharing Environment, tehát nagyon hasonlít ez a miénkhez és ez is az együttműködés kultúráját építi ki, hiszen bár létezik egy Coast Guard, egy parti őrség, de higgyék el, hogy rengeteg részleg, alrészleg működik közöttük, és az közöttük való együttműködés sziszifuszi feladat. Minden egyes tagállamban más-más hatóság működik. A 400 as szám tényleg meghökkentő, de a CIZE, a közös információ megosztási rendszer éppen ezt szolgálja, hogy az egyes tagállamok jobban megértsék a másik működését, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy együttműködjenek. Eh, valóban a 400 hatóság még fennáll, de reméljük, hogy jobban együttműködnek majd az EMSA, a Frontex eh, is becsatornázható a CIZE rendszerében. Persze tudom én, hogy nem olyan könnyű ez a munka. A bizottságban magában is nagy vita volt arról, hogy önkéntes legyen az együttműködés, vagy nem, de ne felejtjük, hogy a különböző ágazatokat különböző jogszabályok szabályozzák. És mint hogy itt ráadásul a civil és a katonai ügynökségek fel, együttműködéséről is szó van, elképzelhetetlen az EU jogszabálya. A honvédelem semmilyen módon nem tartozik az EU hatáskörében. Ráadásul a rendészeti szakszervek együttműködésére is kiterjed ez. Egy szóval vannak klasszikus EU hatáskörbe tartozó területek vannak, um, olyan régi, és mondva harmadik pilléres, tehát benne is biztonsági együttműködési területek, és vannak olyanok, amelyek semmilyen módon nem tartoznak az EU jogkörében. Mindezen hatóságok együttműködését szolgálja a CIZE. Persze, a forrásokra szükség van, és uh, ugyanakkor az együttműködés ösztönzőként is működhet. A Costa Concordia baleset felmutatja, hogy mindenki jelen van, biztosítani kell, pont a Costa Concordia példáján is tanulva, hogy minden hatóság jobban együttműködjön, de hát bárhogy szőjük szorosra a hatóságok együttműködését, egy ilyen balesetre, mint a Costa Concordiai, nem tudunk fellépni. De persze a, a földközi tengeri migránsok megmentése és a migráns hullámok kezelése és felügyelete tekintetében nagyon sok mm, haszonnal járhat a CIZE, főleg azért, mert itt a polgári és a katonai szervek együttműködésére van szükség, és akkor még nem is beszéltem a szatellit megfigyelési adatok felhasználásáról. Azt gondolom tehát, hogy a CIZE nagyon jó munkát végezhet, és segíthet abban, hogy további drámák történjenek a földközi tengeren és más tengereinken. Tehát itt a határőrizeti feladatok, határőrizeti szabályok nem arról szólnak, hogy megváltoztassuk itt az összes érintett ágazat dolgát, és természetesen a fegyveres erőknek is megvannak az információik, amelyek hasznosak a civilek számára is, és ezek pedig mindenképpen civil kontextusban is segíthetnek. Néhány tagállamban ez így is van, mint például Franciaországban, ahol a civil missziók és a civil parti őrség funkciók is katonai adatokkal rendelkeznek. Szakszervezetek szakszervezetek tekintetében kevés a mondandóm, hiszen itt közhivatalok cserélnek majd információkat, tehát igazából az, ő, az ezeken túlmutató információcsere most nem képz, képezte munkánk részét, de remélem, hogy ez a projekt majd azért élénk vita tárgya lesz. Köszönöm szépen, elkövettem egy hibát, és Claudia Montero Ágvának nem adtam szót, de most kap. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy nem felejtett el, és most szólhatok. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak a itt hallottakat, szeretném megköszönni a prezentációt. Ténylegesen egy nagyon fontos mechanizmusról van szó, amely elsősorban a tengeri ágazatra vonatkozik. Tehát a kék területről beszélt. Ez pedig azt mutatja, hogy az Európai Unió egyre inkább a tenger felé fordul a tenger, amely egyre fontosabbá válik. Az Európai Unió már nem csak stratégiai okokból foglalkozik a tengerrel. Szeretném a bizottságnak megköszönni ezt a kiváló kezdeményezést. Itt elsősorban arról van szó, hogy további célokat fogalmazzunk meg a tenger területén. A CIZE program a harmadik államok együttműködésére is épít, és szeretnénk megkérdezni, hogy milyen partnerekre gondolnak még esetleg, hiszen az Európai Unió határain azért nem állnak meg a problémák. Tehát milyen lehetőségek vannak, és hogyha itt pontosan meg tudunk célokat fogalmazni, akkor milyen lehetőségek járulnak ezekhez a célokhoz. Egy utolsó kérdés, az információ csere előtt álló egyik akadály a tagállamok különféle struktúráival és összefügg. Kérdésem pedig az, hogy hogyan szeretne, hogyan szeretné ezeket az akadályokat túlhaladni. Köszönöm szépen. Esetleg még egy kérdés. Emlékszem Vili Picsikre, aki sokáig volt itt a bizottságunk tagja, és, és azt mondta, hogy Németországban a gazdasági, a külügyminiszter, a pénzügyminiszter, a és a védelmi miniszterre felelős a tengerbiztonságért. És utána a tartományok is felelősek. Hát akkor jó sok a felelőse van. Schleswig-Holstein volt az egyetlen tartomány, amely igazából megszüntette ezt az őrültséget, és egy helyet hozott létre a tengerbiztonság tekintetében, de a szövetségi állam sajnos nem követte. Ami a harmadik országokra vonatkozik, pillanatnyilag nem vonjuk őket be, mivel a tagállamok itt mindenképpen maguknak akarták ezt megtartani, illetve az Európai Gazdasági Térség országára. Tehát nagyon jó együttműködés a Norvégiával a Barenc-tenger tekintetében. Tehát a harmadik államokat most nem vonjuk be, mert elég bonyolult az európai tagállamok számára is és tehát hogyha harmadik államok is bekerülnek, szerintem lehetetlen lenne. Tehát a közös biztonsági stratégiát sikerült elfogadni, és itt pedig van harmadik államok együttműködése. Ez pedig vonatkozik a harmadik államok tengerfelügyeleti részvételére is. Hát vannak más lehetőségek abban a tekintetben, hogy a hasonló célokat érjünk el. Ami a struktúrát illeti, mi szándékosan nem tértünk ki a struktúrára, én sem válasz, vászoltam ma a struktúrát, hiszen itt különféle kompetenciák vannak. Tehát minden tagállam dönthet saját stratégiájáról. De elmondhatom Kramer úr példájával, hogy van, van olyan mondjuk úgy, hogy törekvés, hogy hasonlóan lépjenek fel a tagállamok. Tehát, hogy megnézik az Euroszúrt, összehasonlítják a nemzeti törvényeikkel, vannak nemzeti Euroszúr kapcsolattartóhelyek, és itt a határbiztonsággal, a határőrizettel is megnézik, hogy ki hogyan működhet együtt, és hogy milyen hatóságok működjenek együtt. Például, hogy megnézzük Németországot, akkor Wilhelmshafenben, Cuxhavenben egy tengeri információs központ készül, ahol mind a hét tengerfelügyeleti és parti őrzési szerv helyet kap. Tehát ez jó modell a jövőt tekintve is. Tehát legyen egy közös hely, és az, hogy egy közös hely van, az már szinte az összes tagállamban jelen van. Tehát igazából ez a legjobb. Hollandiában láttam egy ilyen közös helységet, de számos egyéb tagállam is hasonló mintát követ. Hogy a tengerfelügyelettel biztonsággal foglalkozó szervek egy tető alatt legyenek. De itt minden szervnek a saját jogi keretei szerint kell működnie, és saját szerkezete van. De nagyon fontos az, hogy egymás mellett legyenek. Tehát itt nagyon fontosak a nemzetállami előírások, sőt az alkotmányos előírások. Remélem, hogy ez egy kicsit segített, de jó lenne, hogyha az Európai Parlament a jövőben is érdeklődne az újabb lehetőségek iránt. Tehát, hogy milyen együttműködési lehetőségeink vannak, mit tudunk együtt hasznosabban megtenni. Köszönöm szépen! És most ezzel lezárjuk ezt a rendi pontot, áttérünk a következőre, a hatosra, eszmecsere a bizottsággal a stratégiai tekintetben. És a következő és az ezt követő ülések is zárt ülések, de a tagjainknak nyitottak, de a nagy közönségnek zártak. Tehát megkérem a nem tagokat, hogy hagyják el a termet. 2-3 minuten pause. Két-három perc szünetet tartunk.